Mr. Chairman. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági képviselő uraként hölgyek, köszönöm szépen. Amikor múlt héten azt mondtam, hogy várom, hogy ismét találkozzunk. There's an old saying. Nos, angolul ugye van egy régi mondás, hogy vigyázzunk azzal, hogy mit kívánunk magunknak. Here I am. Nos, itt vagyok, és örülök annak, hogy ismét itt lehetek és úgy tekintek erre mai alkalomra, hogy előre törlesztek valamit, remélem, hogy a gyümölcsöző kapcsolatunkat előlegezem meg ezzel a mai nappal. Remélem, hogy látták a 23 kérdésre adott írásos válaszomat, azonban most kiinduló pontként, hogyha megengedik, szeretnék egy kicsit visszalépni, és azt kérem, hogy egy pillanatra képzeljék el, hogy 2019-ben járunk. A következő európai választások előtt vagyunk, és a Juncker bizottsági időszak végén, vagy inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy az első Juncker bizottsági időszak végén járunk. Nézzük, mi az az üzenet, amelyet adunk majd a szavazóinknak, mi az, amit közösen elértünk a pénzügyi tárcában. Nos, hogyha megnézzük a 2019-es képet, azt látjuk, hogy Európa visszatért a növekedés síkjára, a munkanélküliség csökkent, különösen a fiatalok esetében. A szociális és gazdasági ipar elvára, elvándorlása, amely nagymértékben érintette a Európát, visszatér véget ér, és visszatérünk egy egészségesebb, erősebb, kohézióval rendelkezőbb Európához, amely reagál a választópolgárok politikai aggájaira. És az Unió 28 tagállam uniója marad, és magában foglalja az Egyesült Királyságot is. A pénzügyi stabilitás megújult, illetve erős a bankunió, amely nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy jobban irányítsuk az eurozónát, az erősebb legyen, és megerősödjön globális valutaként az euró. Ezt támogatja a bizottság, és egyre több tagállam úgy döntött, hogy a bankunióhoz csatlakozik, visszatért a bizalom az euró tagállamok, illetve az eurón kívüli tagállamok között, és az egységes szabálykönyvet követjük. Nincs olyan bank, amely túl, túl nagy lenne ahhoz, hogy kudarcot valljon. A bankrendszer sokszínűségét megőriztük, a mérlegek erősebbek, és ismét hitelt szolgáltatnak a bankok a gazdaság számára azért, mert a strukturális reformok egyensúlyát sikerült kialakítanunk közösen. Az állampolgárok bíznak a bankokban, hiszen jól tudják, hogy a betéteik biztonságban vannak. Az EKB egy világ klasszis a felügyeletben, és megfelelő stressz teszteket végez, amelyet mindenki tiszteletben tart. A fogyasztók egyre inkább kihasználják a biztonságos új termékek széles skáláját alacsonyabb áron, gondolok itt a nyugdíjakra, illetve a biztosítási termékekre. A római szerződést követően 60 évvel végre látjuk azt, hogy egy egységes tőkepiac alakul ki, tőkepiaci unió, megvan az egységes szabálykönyv, amely védi a fogyasztókat és a beruházókat, illetve egy megfelelő keretet ad arra, hogy egy integrált, jól ö, szabályozott likvid tőkepiac ö, legyen tőkepiac álljon rendelkezésre mind a 28 tagállam számára. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a pénzügyi szabályozásra büszke Európa, amely a túlzott kockázatvállalást kiiktatja, illetve a rövidtávú gondolkodást is, és ezért a hosszú távot tartja szem előtt. Ezen kívül büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi szabványokat határozunk meg, amely segítségével a világ pénzügyi rendszerét sikerül szabályozni ebben a gyorsan változó világban és az, az egyre növekvő gazdaságok számára. 2019-ben büszkék vagyunk a KKV-k növekedésére, hiszen hozzáférnek a finanszírozási lehetőségekhez, értékeik alapján, nem pedig az alapján, hogy melyik országban működnek, hiszen a KKV-k hozzák létre a munkahelyeket, kihívást jelentenek a státuszkó státusz számára, és ezáltal a gazdaságunkat és a társadalmunkat biztonságosabbá teszik. És természetesen az állampolgárok, akik a KKV-knek dolgoznak, ők húzzák ebből a legnagyobb hasznot, ők tudják ezt legjobban kiaknázni. És most akkor térjünk vissza 2014-hez. Egyetlen pillanatra nem teszek úgy, mintha nem lenne rögös az előttünk álló út. Tudom, hogy mindenkinek megvan a véleménye, erős, határozott véleménye, de úgy érzem, hogy optimistán tekinthetünk a jövőbe, hiszen a szükséges építőkockák már a helyükön vannak. Hogyha közösen dolgozunk, és közösen előre tekintünk, akkor ellenállóbb, stabilabb, és világszinten versenyképesebb pénzügyi szolgáltatási iparágat tudunk kialakítani, amely jobban szolgálja az Európai Uniós állampolgárok és üzleti vállalkozások előnyeit. Ehhez fontos a pénzügyi stabilitás, csak így lehet makrogazdasági növekedést elérni, így azonban az, az egész eurozóna a gazdasági egészségehez járulunk hozzá, illetve az egész Európai Uniót szolgáljuk. Valóban ehhez nagyon nagy mértékű közös munkára van szükség, de tudom, hogy ez a szakbizottság nagyon is hozzá van ehhez szokva. Michel Barnier munkáját szeretném tovább folytatni, bizalmat kiépíteni a bizottság és a parlament között, és természetesen természetesen együtt a tagállamokkal. November 1-től, amennyiben megkapom ezt a tárcát, vállalom a következőt. Európai biztos leszek, mint a 28 tagállam európai biztosa. Együtt dolgozom önökkel, olyan keményen, ahogyan szoktam, ahhoz, hogy ezt a jövőképet valóságát tudjam váltani. Köszönöm.